vicces beszédek következnek. Először Frigyelevska asszony az Európai Néppártból. Elnézést, hogy rosszul ejtem a nevét. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Fontosnak tartom ugyanazért a munkáért, ugyanazon bérezést a nők és férfiak számára. És ez egy nagyon fontos eszköz a diszkrimináció elleni küzdelemnek, éppen ezért fontos, hogy a nők és a férfiak ugyanazon helyzetben legyenek. Mindez a római szerződésben is létezik. Említést tesz a római szerződés a különböző formákra, nagyon fontosak az európai eszközök a diszkrimináció elleni küzdelemben. A valóság azt mutatja, hogy nincsen csodaszer, és minden tagország elmondta azt, hogy szeretnének a jelenség ellen küzdeni, de ettől függetlenül nagyon sok még a tennivaló. Úgy érzem, hogy erősíteni kell a nyomást a tagországokra, annak érdekében, hogy politikáik hatékonyabbak legyenek, és a jó gyakorlatokat át kell venni, és ezeket követni kell. Remélem, hogy 2013-ig az Európai eh, Bizottság magyarázatot talál majd arra, hogy a saját eh, jogszabályainkat miért nem tartják be a tagországok az egyenlő fizetés érdekében. Köszönöm szépen a következő felszólaló, Miss Vieira. köszönöm szépen elnök úr úgy gondolom hogy a nemzetközi nőnap után fontos hogy elmondjuk hogy az innovációs keretprogramra vonatkozóan most először sikerült végre a nemek egyenjogúságát is különböző programokban érvényesíteni. Rengeteg olyan lépés, intézkedés volt már, amely igazságos kívánt lenni, de látjuk, hogy a kutatóknak csak 30%-a kut, nő, bár a kutatóknak a 45%-a valamilyen doktori címmel is rendelkezik. Európaiként nagyon fontos, hogy az emberi tőke teljes vertikumát használjuk. Ez is erősíti a termelést, az innovációt. Így tudjuk majd egyre jobban elérni azt, hogy a társadalmunk jobban bevonja az embereket, felelős formában biztosítja a nők részvételét a kutatásban, fejlesztésben és a 2020-as célok elérésében, hatékonyabban a kutatásban is. Köszönöm szépen a következő felszólaló Miranda asszony. A zöldektől. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagyon nehéz a helyzet. Az Európai Bizottságnak alternatívát kell kidolgozni a hajóépítésre vonatkozóan is. A jelenlegi rendszer már nem fenntartható. Itt egy termelő tevékenységről van szó. A bruttó értékteremtés mintegy 5%-át adja ez az ágazat legalább 10 ezer munkahelyel. A galiciai hajóépítők azonban mégsem kapnak új megbízásokat. 500 ember vált munkanélkülivé, sőt, még a beszállítóik is több ezren érintettek. A galiciai hajóépítés rendkívül nehéz helyzetben van. Ha tovább várunk, akkor katasztrofális hatásai lesznek a foglalkoztatásra az egész országban. Ezért kérem az Európai Parlamentet, az Európai Bizottságot arra, hogy azonnal válaszoljon az ágazat problémáira új adórendszer javaslatával. Köszönöm szépen a következő felszólaló Mr. Nuttál. Thank you. Uh, Mr. President, the Commission intends to... Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság a határon átnyúló um, közlekedés számával megateherautókat akar bevezetni az Európai Unióban. Ezzel tulajdonképpen a versenyt akarja javítani, de ilyen döntéssel nem, a döntésnél nem vizsgálták meg, hogy milyen biztonság és környezetszennyezési hajtásai lesznek. Az úgynevezett mega teherautók sokkal veszélyesebbek, mint a kamionok. Nem elemezték a közvitának, a februárban lezárult közvitának az eredményeit. Természetesen a bizottság értelmezése azt jelenti, hogy ez egy minimum norma, a 25 méternél nagyobb teherautókat is le, lehetővé teszi. Az adófizetők biztonságát fogja ez veszélyeztetni. Hány hidat kell majd megerősíteni, hogy ezeket az óriási terheket elviseljék? a nem megválasztott EU bizottság, mert ugye senki nem szavazott rájuk, egy oldalú döntéseket helyből és meggondolatlanul hoz. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Tusszász úr. Tusszász. Köszönöm azt gondolom, hogy nem teszünk eleget az igényeknek. Jelentős a munkanélküliek száma, és ez kiterjed az Európai Unió összes tagországára. Ez különösen súlyos probléma a nők és a gyermekek, eh, illetve a fiatalok számára. Görögországon 23 os a munkanélküliség, több mint 1 millió a munkanélküli, gyakorlati szempontból pedig ez a helyzet még sokkal súlyosabb. A kormány meghallgatta a trojkát, amely súlyosan megrövidítette a fizetéseket, és a fiatalok fizetésük 23%-át elveszítették, 22%-kal csökkentették a gyermekek után járó családi pótlékot, ez pedig kivándorlásra kényszeríti az embereket, más kontinensekre, más európai országokba kénytelenek távozni azért, hogy túléljék ezt a válságot. Érség béreket fizetnek, a saját országukat kénytelenek elhagyni ezek az emberek, hiszen kimeríti őket a szegénység, a munkanélküliség, és ezen feltételek mellett új szervezetre van szükség azért, hogy segítse a munkavállalókat. Köszönöm. Millió Vladim Tudor. Doamne, într-o ședință a biroului politic. Köszönöm szépen. A bolsevik eh, párt eh, ülésén Stalin azt mondta, azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy az emberek hogyan szavaznak, hanem az, hogy kiszámlálja meg a szavazatokat. Ez egy cinikus megjegyzés, de valóban aktuális. Létezik egy drogmafia, fegyvermafia, bankmafia, és ezzel egy időben létezik egy kutatási maffia. Én szociológus vagyok, és tanúsíthatom azt, hogy Romániában ez a helyzet túl lépett a határokon. Minden évben a közvélemény kutatások óriási mechanizmusokat életenek, indítanak be, több eh, millió eurót fogyasztanak el, és ezzel hamisítják meg eh, a választások eredményét. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament ebbe beavatkozzon, és szigorú ellenőrzések vesse alá a közvélemény kutatásokat, illetve ezek eredményeit. Nem beszélhetünk demokráciáról és választ- szabad választásokról, hogyha ezeket meghamisítják. Köszönöm. A következő felszólaló eh, Luhan Petru Konstantin úr. Kedves kollégánk! Nagyon sok ok miatt, különösen a jelenlegi súlyos gazdasági helyzetben a családok, a párok jelentős problémák előtt állnak, és ezek, ezen problémák száma megnövekedett a családon belül erőszak egy ilyen probléma, nagyon gyakran e, áldozatokat szed ez az erőszak, mégpedig a családon belül. Szükségünk van sokkal világosabb intézkedésekre, olyan programokra, amelyek lehetővé teszik ezeknek a helyzeteknek az elkerülését. Az áldozatok leggyakrabban nagyon fontos, hogy e, áldozatvédelemben részesüljenek. Itt pedig a fiatalokra gondolok. Azt gondolom, hogy a tagországi operatív programok, amelyeket az európai alapok finanszíroznak, ezt a célt célozzák meg, mint például a DAFNI program, és fontos, hogy ezzel pénzügyi támogatást is nyújtsunk azokra a projektekre, amelyek a családon belüli erőszak ellen hivatottak fellépni egy olyan időszakban éltünk, élünk, ahol jelentős kihívások vannak, és vannak olyan emberek, akik nem tudják megoldani problémáikat egyedül. Köszönöm. Szépen. Következő felszólaló Dancsilla asszony. România, ca și alte state membre, s-a confruntat Romániában, mint más tagországokban, nagyon kemény telet éltek meg februárban. Jelentős havazások voltak, éppen ezért nagyon sok növénytermesztő, és Románia nagyon sok megyéje nagyon súlyos helyzetben van. Rancsea megyében több mint 44 millió eh, négyzetkilométer terület eh, élt meg eh, százszázalékos kárt. A jelenlegi jogi helyzetben nincsenek olyan intézkedések, amelyek a kártalanítást segítenék a növénytermesztők számára, a zöldségtermesztők számára hiszen a napelemeket nem, te, nem tekintik eh, gyümölcsöző beruháznak. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió megoldást találjon, annak érdekében, hogy ezeket a károkat csökkentse. Nagyon fontos ez a terület a termesztők számára, de a fogyasztók számára is, hiszen nem jutnak megfelelő mennyiségű növényhez, illetve zöldséghez. Következő felszólaló Krisogelos úr a zöldek csoportjából. πριν από λίγη ώρα συζητήσαμε εδώ για την έκθεση για την ισότητα Köszönöm szépen. A közelmúltban egy tárgyaltuk meg az esélyegyenlőségi politikát és ezzel kapcsolatos dokumentumot. A mostani vita valószínűleg azt eredményezi, hogy javul a nők helyzete. De Görögországban mégis visszalépünk. Nagyon messze vagyunk azoktól a céloktól, hiszen óriási a munkanélküliség mindkét nem számára. Nőket azonban mégis sokkal inkább érinti mindenki másnál. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt lássuk. A két nem különböző szintről indult, különböző alapokról, még az egész folyamat legelején. A nők nem vettek olyan nagy mértékben részt a évekkel ezelőtt a munkaerőpiacon, de a bércsökkentés a nőket mégis sokkal jobban sújtja, hiszen mintegy 20%-kal eleve kevesebbet kerestek. Jelentős problémákkal küzdködünk a görög válságban. Úgy gondolom azonban, hogy arra van szükség, hogy intézkedésekkel próbáljuk javítani helyzetüket, a szociális kohéziót is, csak így lehet az esélyegyenlőséget konkrétan intézkedésekkel javítani. Köszönöm szépen a Következő felszólaló Inés Zuber. Asszony. E Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió, az FMA és az Európai Központi között van egy megállapodás és egy felmérés Portugália helyzetéről, de tulajdonképpen ez a portugál szegények elleni paktum, állandó gazdasági válságot élünk meg Portugáliában, különösen az év első fél, 2011 első fél évében, negyed évében volt rossz a helyzet, 20,3%-os a munkanélküliség. Az egy negyede a portugáloknak a szegénységi között, küszöb alatt vannak, és a gazdagság elosztása rendkívül egyenlőtlen. A válság elő, ellenére a munkavállalói jogokat továbbra is csökkentik, rendkívül bizonytalan munkahelyeket és munkafeltételeket kapnak, és nagyon sok mindent privatizálnak. Az egészségügyi rendszert csökkentik. Mindez azt eredményezi, hogy igen, csökkent a várható élettartam. A szocialista párt az intézkedéseket folytatja, Portugáliának pedig úgy ide, úton kellene elindulnia. Az állam adósságokat vissza kell fizetnie, stratégiai gazdasági ágakat támogatni kellene, a költségi reformot. Kezdő felszólaló Nuno Melo úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr Portugália valóban nagyon nehéz szárazságot is él meg. 30%-a a területnek rendkívül száraz, és mintegy 20%-os a szárazság. Ez befolyásolja a mezőgazdaságot, az állattartást, az energiaköltségek növekedtek, hiszen a gabona és minden egyéb termék előállítása is emiatt majd egyre magasabb lesz. Szolidaritásra van szükség, azt kérjük mint mondtam, nagyon rossz a helyzet, de Európa nem segít a gazdáknak hazámban. Tenni kell valamit. Mi az oka annak, hogy az európai intézmények nem vizsgálják meg ezt a helyzetet? Nyilvánvalóan az éghajlatváltással van ennek is köze, ami az európai déli, ország, déli országokat rendkívül sújtja. Vannak pénzügyi rendszerek. Következő felszólaló Janyez úr. señor presidente tegnap volt az egyik legnagyobb terrorista támadás évfordulója. 2004-ben történt mindez, több mint 200 ember vesztette életét Madridban, és több ezer családot tettek ezzel tönkre, egy nép rökönyödött meg még mindig eh, gondolunk a terrortámadás áldozataira, és eh, elfogták, illetve elítélték a tetteseket. Más módon eh, történt mindez, mint annak idején New Yorkban. Szeretnék emlékeztetni ezekre az eseményekre, hiszen Pilar Mahon szimbolizálja az áldozatok helyzetét, 22 évesen veszítette életét. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Kuo Motsakos úr. Köszönöm, kérje Prodre. Η Ilyenná. Uh, Elnök úr. Elnök úr. A görög adósság nemzeti kötvényekre való átváltására végre sor került. Ez lélegzetvételnyi lehetőséget biztosít a, a görögök számára egy maratoni futásban, akik tulajdonképpen óriási áldozatokat kell, hogy magukra vállaljanak. A görög gazdaság folyamatosan recesszióban van, egyre növekszik a munkanélküliség, bezárnak a boltok, a vállalatok. Görögország oázisra kell, hogy lejjen a fejlődés oázisára. Mégis úgy gondolom, hogy a megtakarítások kísérletél van csak náluk. Pedig szükség lenne arra, hogy nagyon fontos növekedés induljon el. Ehhez új ötletekre, gondolatokra van szükség, új európai fejlesztési bankra. Ez nagyon jó ötlet lenne. Pártom már régóta gondolja ezt a német kancellárral együtt. Az a véleményünk, hogy támogatni kell ezt a gondolatot. Éppen a következő felszólaló Kucsieri úr köszönöm elnök úr. szeretnék a nemzeti Air Málta a légitársaságnak jutatott nemzeti támogatásra 20%-kal csökkent ennek a társaságnak a kapacitása, és ez a turisták számát is csökkentheti, hiszen ez Máltán károsítja a turizmust, a családok aggódnak a helyzetük miatt, hiszen a turizmus Málta GDP-nek 25%-át teszi ki, és Máltán 40 ezeren foglalkoztatottak a turizmusban. Az Európai Bizottság 1300 ember leépítését tervezi, és Málta nem tudja, mit tegyen ebben a helyzetben. A válság megoldása nem lehet a munkavállalók elnyomása. Nagyon fontos, hogy Málta és az európai célpontok között megfelelő összekötetés legyen, ez pedig nagyon fontos a gazdaság számára, illetve a munkahelyek megtartása számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Gruzbi úr. panie przewodniczący! w ostatnim czasie obiegły nemrégiben kaptunk információt arról, hogy Hollandiában Véders úr mit tesz. Van egy internetes portálja, és megkéri a polgárokat arra, hogy nyújtsanak be panaszt a külföldiek ellen. A legfőbb gyanúsítottak a lengyel polgárok, akik legális módon dolgoznak Hollandiában, azzal vádolják őket, hogy elveszik a munkát a hollandoktól. A, bank, a holland bankok eh, szerint a lengyelek 0,3%-et eh, teszik ki a GDP-nek eh, Hollandiában, ez pedig több milliárd eurót jelent ott vannak a különböző nagykövetségek, nagykövetek is közbeléptek, és Wilders úrnak azt üzenem, hogy foglalkozzon a saját ügyeivel. Meglep az, hogy a eh, holland külügyminiszter, illetve a miniszterelnök hallgat ebben a témában, és fontos, hogy eh, hangját hallassa. Perello Rodriguez úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlament és a bizottság figyelmét szeretném azokra a hatásokra felhívni, amelyeket néhány tagállamban elértek, például Spanyolországban. Spanyolországban például az autonóm közösségek esetében, például Castilla-La Mancha esetében nagyon nagy ott sikerült létrehozni, és főleg a mikrodiagnosztika tekintetében sikerült nagyon sokat megsporolni. Ez pedig azt jelenti, hogy ritka betegségek diagnosztizálásához nincsenek készülékek. Mert takarékoskodunk. A takarékoskodás igazából embertelen következményekkel is járhat. Jó lenne, hogyha valamilyen ajánlás születne, hogy a takarékossági intézkedések ne veszélyeztessék az európai polgárok életét, illetve egészségét. Igazából a bankokat tápláljuk, és az egészséget nem veszük figyelembe. Kező felszúrvaló, ne vegye alová asszony. Szóval Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy itt van Vasilievics kollega, mert az ifjúsági munkanélküliségről szeretnék beszélni. Ez egy nagyon fontos probléma ma. A foglalkoztathatóság, az ifjúsági munkanélküliség, még Barozó úr is beszélt erről és pénzt jelezte, hogy biztosít az ifjúsági munkanélkülés ellen, de sokkal tovább kell menni. Az oktatási rendszert meg kell reformálni az EU egészében, a szakképzést jobban kell támogatni, végül is a bizottság is megteszi ezt most már, hiszen egy véleményt is fogalmazott meg erre vonatkozóan, amely lassan most már a bizottsági dokumentumokban is megjelenik. De mégis ezt folytatni kell, ezt az elképzelést, ezt a munkát, azt kell végig gondolni, hogy mire van szükség a jövőben, nem csak szakképesítések, munkakörök szerint, hanem elsősorban arról, hogy milyen irányba akar az Európai Unió menni, milyen merre. A az oktatásügyi szakértőket be kell ebbe vonni, az ágazatból szakértőket. Azt kell tudjuk, hogy milyen eh, szakképzettségekre van szükség a fiatalok számára. Nem Köszönöm szépen a következő felszólaló Kutász úr. Mulțumesc, domnule președinte. Sima... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, nagyon fontos az, hogy megfelelő eszközökkel sikerüljön a szöveget megfelelő módon értelmezni, és elkerüljük azt, hogy az állampolgárok alapvető emberi jogait tovább sértsék, lábbal tiporják. De rengeteg aggodalom, dolog ad aggodalomra okot a szerződések kapcsolatban is. A szerződés nem tud hatékony lenni, hiszen nagyon sok állam

señor presidente solamente un minuto para llamar la atención. köszönöm elnök úr csak egy percet szeretnék igénybe venni és felhívni egy országban a a figyelmet. Diktatúra volt ebben az országban, és az egyetlen demokratikus párt vezetőit üldözik. Március 9-én volt egy hónapja annak, hogy Maszorót letartóztatták, nem sikerült bizonyítékokat gyűjteni ellene, és nagyon sokan megkongatták a vészharangot. A nemzetközi közösség, különösen az UNESCO nem fogadhatja ezt a helyzetet, illetve egy diktátor nevében kiadott díjat. Ezzel próbálják meg ebben az országban a diktátor képét fehérre mosni, és 20% a gyermekeknek eh, meghal, mielőtt elérni 5. életévét, a gyermekhalandóság a legnagyobb ebben az országban. Fontos, hogy itt beavatkozzunk. Costello asszony következik. Thank you, Chairperson. Köszönöm szépen, elnök úr felszólítom az Európai Bizottságot arra, hogy vizsgálja meg, hogy a Dublinban és más ír városokban a, a vényköteles gyógyszereket egyre nagyobb mértékben utcán árusítják. Kelet-Európából jönnek, bá, különböző bandák hozzák be az országba és árulják a, aggasztó ez a jelenség, óriási mennyitékben vannak úgynevezett ZZ gyógyszerek, amelyeket a kábítószerve használók is vásárolhatnak. Más ezek olyan gyógyszerek, amelyeket alkohollal együtt szoktak, kábítószer fogyasztók vagy más anyaggal együtt szoktak fogyasztani. Ez súlyosbítja a kábítószer helyzetet Dublinban nagyon hosszadalmas és bonyolult az eljárás ellenük, éppen ezért úgy gondolom, hogy meg kellene vizsgálni a bizottságnak azt, hogy az Európai Unió szintjén lehetne a vényköteles gyógyszerek utcán való árusítása ellen elindítani az Európai Unióban minimális szabályokra kellene törekedni a, e területre vonatkozóan is. Köszönöm szépen. Dáciana Oktávia Sárbu következik. Aproape jumătate... Köszönöm, Románia lakosságának a fele a szegénységi küszöb alatt él. Az elnök azt mondta a polgároknak, hogy választaniuk kell a fizetések növelése és a társadalombiztosítás között. Azt gondolom, hogy olyan célokról van szó, szóval, amelyeket el lehetne érni abban az esetben, hogyha a kormány az adminisztráció korrupciója ellen felvenné a küzdelmet. Fontos, hogy az adóterheket csökkentsék, de erre csak akkor lenne lehetőség, hogyha költségvetés állna rendelkezésre különböző szervezetek számára. És fontos lenne a megszorító intézkedések számát is csökkenteni, hiszen ez Romániára árnyot vetett, és megnövelte a szegénységi küszöb alatt élők számát. Köszönöm szépen! Áttérünk a következő napirendi pontra, Sven Giegold jelentésére, az Európai Szövetkezet statútuma munkavállalói részvétel tekintetében négy percre átadom a szót az előadónak.